pontunkat, a tanács és a bizottság nyilatkozatai, a Montenegróról szóló 2015 évi jelentés. Ismételtem megadom a szót Enis Plasárd asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak önnek a folyamatos és konstruktív hozzájárulásukért az Európai Parlament részéről Montenegró csatlakozási folyamatában az Európai Unióhoz, és főleg Charles Tanoknak, a jelentés készítőjének. Az elmúlt évek során a kapcsolatok pozitív pillanatot értek el, és szeptemberben a tanácsi konklúziókban üdvözölte is ezt az előrelépést. Pozitívum ez, a jogi keretek, a jogállamiság, az új intézmények terén például. A tanács elégedetten konstatálta, hogy Montenegro pozitív szerepet vállal fel a regionális együttműködés továbbfejlesztése és a jó szomszédsági kapcsolatok képítése terén. Ezen kívül a külügyi kérdésekben is együttműködik, teljes mértékben megfelel az EU külpolitikai álláspontjának. További ösztönző tény, hogy további tárgyalási fejezetet meg lehetett nyitni decemberben a tárgyalások során, és így most már a 35 fejezetből 22-t nyitottunk meg. Ami a jövőt illeti, hangsúlyoznunk kell a jogállamiság fontosságát, ez alapvető értéke az Európai Uniónak, és mindenképpen ö, fontos a csatlakozás font, ö, szempontjából. Az állásfoglalásban is az áll, hogy további előrelépésre van szükség, ez attól függ, hogy ezen a területen hogyan alakul a helyzet. A tanács ismételten nyilatkozott, hogy mennyire fontos, hogy konkrét eredményeket mutasson fel a teljes jogrendszer, és főleg szilárdan lehessen nyomon követni a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harcot. További erőfeszítésekre van szükség a hatékony reform bevezetések terén, hogy kézzelfogható eredményeket mutathassanak fel. A tanács továbbra is szorosan monitorozni fogja a fejleményeket ezeken a területeken. A tanács egyetért az állásfoglalás tervezet azon pontjával, hogy Montenegró intenzívebbé kell, hogy tegye erőfeszítéseit a szólásszabadság és a médiák szabadsága terén, további közigazgatási reformok bevezetése kapcsán, és a különböző intézmények megerősítése terén, hogy az üzleti környezetet még kedvezőbbé tegye. Nagyon sok aggály fogalmazódott meg. A bizottsági helyzetjelentés is tartalmazta ezeket. A montenegrói idei választások kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy az új választási törvények teljes bevezetése alapvetően fontos. Nagyon jól tudjuk, hogy Montenegro pillanatilag nagyon nehéz, helyzet, politi- nagyon nehéz politikai helyzet előtt áll, és ez a reformtörekvéseket kicsit gátolhatja. Ezért fontos, hogy felhívjuk a figyelmét minden politikai pártnak arra, hogy vállalja fel felelősségét, és konstruktív dialógust uh, uh, folytasson, hiszen a parlament a legfontosabb fórum erre. Ebben a kontextusban mind a kormányt, mind az ellenzéket felszítjük, hogy fogjanak össze, hiszen a montenegrói állampolgárok is ezt várják. Ez nagyon fontos, hogy megerősítsék a közvélemény bizalmát a politikai erőrelépésben és az intézményekben. A konstruktív együttműködés továbbra is rendkívül fontos, hogy a szükséges politikai elkötelezettségekkel a még megmaradó kihívásokkal szembenézhessenek. A dialógus, a befogadás kulcsfontosságúak. Ez is benne van az ásfoglás tervezetben. Hangsúlyozni szeretném, mekkora érték az, hogy ez az üzenet Montenegróba is eljusson. Ebből a szempontból az Európai Parlamentnek rendkívül fontos a munkája, a stabilizációs és társulási bizottság keretén belül ezt üdvözöljük. Elnök úr, annyit mondanék még, hogy előre tekintve nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is előrelépés történik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most az Európai Bizottság nevében Hán biztos szó. Elnök úr, miniszterasszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a vitára, a Montenegróról szóló állásfoglalás vitájára. Szeretném Kinok úrnak megköszönni a kiváló állásfoglalás tervezetet, hiszen a jelentés nagyon jól összefoglalja a bizottság 2015-ös állapotokról készült jelentését. Montenegróval folynak a megbeszélések. A miniszterasszony már megemlített, hogy 22 csatlakozási fejezetet nyitottunk meg Montenegróval. A jogállamiság a következő témám. A csatlakozási folyamat magva az emberi jogok helyzete. Montenegróban sikerült tartós reformokat elérni az intézmények megerősítésével. Azonban a bizottság a novemberi jelentésében is kihangsúlyozta, hogy ez nem az egész történet. Hiszen a saját megítélésünk az, hogy a jogállamiság tekintetében nagyon cseké volt az előrehaladás. A korrupció elleni harc, a szervezet bűnözés elleni fellépés mind-mind kívánnivalót hagy maga után. Podgoricában ma zajlik a jogállamiságról egy konferencia. Múlt hónapban gratuláltam a montenegrói elnöknek, hogy meghívták a NATO-ba. Azonban eh, szeretném kihangsúlyozni, hogy eh, ha ilyen lépésekkel haladt volna a Montenegró a csatlakozási tárgyalások során, és az emberi jogok helyzete is eh, javult volna, a jogállamiság helyzete javult volna, akkor jóval előrébb lennénk már a 23-as, 24-es fejezetnél. Tehát nagyon fontos az, hogy a végrehajtás is meglegyen. A jogbiztonság, a független igazságszolgáltatás, az átlátható közigazgatás és az alapjogok biztosítása, mint például a tulajdoni jog, abszolút előfeltétele a tárgyalásoknak. És nem csak annak előfeltétele, hiszen a munkahelyek nem keletkezhetnek ezen feltételek teljesítése nélkül, hiszen a befektetőket nem vonza a nem átlátható közigazgatás. Az európai tagságra váró országok pontosan tudják, hogy mi a közösségük. Együttműködünk Montenegróval, hogy növeljük az ország versenyképességét, és gazdasági megbeszéléseket is folytatunk. Ügyelünk a munkaerőpiacra, az oktatásra, infrastruktúrára és az üzleti környezetre. Ami a többi fejezetet illeti, Montenegrónak iránymutatást adtunk, hogy mit szükséges megtennie. A mérce átugrása természetesen kihívás az ország számára. Azonban az aki átvétele nélkül nem haladhatunk előre. És ide tartoznak olyan témák is, mint a klímaváltozás. Most a politikai környezetről szólnék. Decemberben politikai megbeszélések is kezdődtek, február 19-én folytattuk a megbeszéléseket. De a politikai vezetők még nem állapodtak meg egy olyan kormány létrehozásában, amely élvezi a választók bizalmát. Tehát nagyon fontos a parlamentre folytatott dialógus. Az idén helyhatóság és parlamenti választások is lesznek Montenegróban. Alapvető fontosságú, a választások megszervezése, és hogy hihető módon folytassák le azokat. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig áttérünk a frakciók felszólalóira. Az első felszólaló az ECR nevében Tenok úr. Elnök úr, biztos 2016 egy nagyon fontos év politikai szempontból Montenegro számára, hiszen a függetlensége óta a tizedik évfordulóját ünnepli, függetlenségének elnyerése óta és a csatlakozási tárgyalások, a NATO csatlakozások is folyamatban vannak. Montenegro továbbra is jól halad előre, immár 22 fejezetet nyitott meg a 22-es, 23-as a legfontosabbak, 2016-ban pedig váratlan előzetesen lezárnak több fejezetet. Nos, a korrupció, a szervezett bűnözés továbbra is aggalomra, aggodalomra adnak okot, ahogy a sajtószabadság kérdései is bizonyos esetekben, azonban a helyzet összességében javul, és látjuk a fejlődést egyre több büntetőpert látunk korrupt tisztségviselőkkel szemben, a korrupció ellenes ügynökség január 1-én indult ebben az évben, és ez engem bátorít, eh, hiszen úgy tűnik, hogy nagyobb állami források állnak ezeknek az ügyeknek a megoldásának a rendelkezésére, vagy erre a célra. Természetesen sok ügy van még, amelyet eh, eh, kezelnünk kell. Nagyon kis országról van szó, már most is kap sok szakértői támogatást Szlovéniából és Horvátországból, a szomszédos országok, ezek amelyek már az EU tagjai. Az Európai Unió külügyi és egyéb politikáival ez az ország már régóta harmonizálja saját külpolitikáit és többek között az Oroszország elleni szankciós intézkedéseket is említhetjük, annak ellenére, vagy a krími válság idején, annak ellenére, hogy gazdasági szálak kötik Oroszországhoz. De a dzsihád ellen, dzsihádista szervezetek elleni küzdelemben is partnerünk volt. Az az álláspontom jelentéstevőként egyértelműen, hogy meggyőződésem szerint Eh, vannak olyan ügyek, amelyek az eh, a belsőgyének számítanak, ezek, számítanak, ezeket nem kell az Európai Uniónak, eh, úgymond ezekben nem kell belavatkoznia. Nagyon kis országról van szó. Összességében nagyon örülök ennek az állásfoglalásnak itt ma, és örülök, hogy sikerült konstruktív módon építő együtt dolgoznunk. Mindig azt mondom, hogy Montenegro a Nyugat-Balkán E, jó története, szerencsés kimenető története, ugyanakkor az egész nyugat-balkáni régió számára csapás a a, a e, migrációs válság, de ebben is a stabilitás országa. Kovács úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony, biztos. Először is szeretném megköszönni Tanak úrral a kiváló együttműködést. Nagyon sokszor úgy definiáltuk Montenegrót, mint a nyugat-balkáni térség legsikeresebb országa. Az elmúlt néhány hónapban azonban erőszakot láttunk az utcákon, azt követően, hogy bizalmatlansági indítványra került sor a kormányra szemben Eh, ez után előrehozott választásokra lehet szükség, azonban az euróatlanti eh, orientációját az országnak eh, sokan figyelem, kétségbe vonják. Az oroszországi kérdés is természetesen köztájon forog. A jelentés azonban azt mutatja, hogy Montenegro igenis példa lehet a régióban más országok számára, hiszen az Európai Unióval párhuzamba állított a saját külügyi Nem szabad megengednünk azt, hogy a polgárok, harmadik országok külügyi érdekeinek az áldozataivá váljanak. Elnök, Andrew Lagiző, kettő percben. Köszönöm. Montenegro lovas a nyugati Balkánon, ami az európai csatlakozási előkészületeket illeti. Tehát nagyon sok haladást ért el, kettő új fejezetet sikerült megnyitni, és kettőt ideiglenesen lezárni. Tehát eh, Montenegró nagyon kritikus időszakhoz érkezett, hiszen eh, választások lesznek az országban, és reméljük, hogy eh, pozitív politikai klíma alakul ki az országban. A szocialista frakció mindig támogatta az országot, mindig támogatta, hogy a montenegrói csatlakozási tárgyalások eh, tovább haladjanak. Azonban bizonyos fáradtság mutatkozik a reformok végrehajtásában. Tehát további fáradozásokat kell tenni. Azért, hogy a bíróságok függetlenebbek legyenek, és erősebben kell fellépni a korrupció és a szervezett bűnözés ellen. Az adómegkerülés ellen is harcolnunk kell, és az óriási szociális különbségek megszüntetésért, hiszen nagyon sok szegény ember él Montenegróban üdvözölnénk, hogyha a NATO tagja lenne Montenegro, de szeretném minden előtt tisztázni, hogy Montenegro NATO csatlakozása olyan döntés, amely saját döntés. Tehát nem szabad kívülről beleavatkozni ilyen döntésekbe. Remélem, hogy itt ezt a két dolgot párhuzamosan meg lehet oldani. Hiszen ma Montenegró Európai Uniós csatlakozásáról beszélünk, a NATO csatlakozás más dolog. Az EU és a NATO külön szervek. És szerintem ezt a két dolgot nem szabad összekötni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rados kolléga, kettő percre a következő felszólaló. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is hagy Tennek úrnak, és gratuláljak a jelentéséhez, amely nagyon átfogó képet ad a montenegrói helyzetről. Montenegró olyan ország, amelyről elmondhatjuk, hogy a hat nyugat-balkáni ország közül a legelőre haladottabb az integrációs tekintetben. Jól lehet kis ország, nagy pozitív hatása lehet az egész nyugat-balkáni térségre, különösen Koszovó és Bosznia-Hercegovina szempontjából. A jelentésben nagyon fontos elemek kerülnek említésre, és egyetértek Hán biztossal abban, hogy kritikus pillanatot él meg Montenegro, és itt az idő, hogy bizonyíthassa és bizonyítsa, hogy fontos dolgokat, fontos lépéseket tettek meg, és előre haladtak, fejlődtek olyan kérdésekben, mint a kisebbségi jogok, a korrupcióval szembeni küzdelem, a jogállamiság. Azonban az én felfogásomban az a legfontosabb Montenegro számára, hogy a választások rendben lefussanak, ennek az országnak már az eredete, származása is megosztottságot tükröz. A lakók egy része az ország létezését is kicsibe vonja, vagy létjogosultságát. És hogyha szabad választásokat tartunk, ahol egyetlen fontos politikai párt sem kérdőjelezi meg a választások tisztaságát, akkor lesz lehetőség arra, hogy Montenegro az EU tagállamává válásnak a valódi útjára lépjen, sokkal egyszerűbb lenne így a helyzet. Ezért szólítom fel a bizottságot arra, hogy a vonaterai választásokat kövesse figyelemmel. Elnök Kószó Permoly másik percben. Köszönöm szépen. Eh, sok szempontból eh, előrelépett eh, Montenegro, azonban kritikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogy összeköti a jelentés az, a NATO és az EU-s tagság kérdését. Az a helyzet, meggyőződésünk szerint, hogy ez az eljárás militarizálja és valójában a nyugat-balkáni térséget destabilizálja, a helyet, hogy stabilizálná azt. Úgy gondolom, hogy a közvélemény Montenegróban megosztott az, a NATO, az ország NATO tagságával kapcsolatban. A frakció részéről nem tartjuk jó ötletnek azt a privatizációs folyamatot, mert amely kihat a polgárok életére. Ennek negatív hatása van az európai polgárok életére, ezért egyáltalán nem szükséges az, hogy azokra az országokra alkalmazok ezt, amelyek most szeretnének belépni az Európai Unióba. Nyilván a kapcsolatunkat mélyíteni kell, támogatnunk kell a nagy kívásokkal szembeni lépéseik végrehajtásában, a jogállamiságot, a demokráciát, a korrupció elleni küzdet, küzdelmet, a szervezett bűnözés elleni küzdelmet erősítenünk, támogatnunk kell, ugyanígy a sajtómunkások és a médiumok szabadságának. Egy percre Lunacek asszony. Köszönöm, Önök asszony, biztos úr, miniszterasszony, hölgyeim és uraim. Montenegro sikertörténet is lehetne már jó régóta tárgyal az Európai Unióval, viszonylag sok haladást ért el, és Tenok úr jelentéséhez gratulálni szeretnék, mert nagyon kiegyensúlyozott, és kihangsúlyozza a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot. A média szabadsága is benne van, az NGO-k működését akadályozó tényező kritikája. Azonban Inkább a kritikus helyzetre utalnék, amely Montenegróban van, hiszen politikai válság van. És a saját testvérpártom Montenegróban nagyon jó javaslatokat tett be. Az egyik javaslat értelmében egy ideiglenes kormányba bevonnák az összes politikai pártot, de nagyon fontos az, hogy Montenegróban bemutassák, hogy lehetségesek tisztességes választások. Tehát reméljük, hogy a polgárok tényleg úgy érezhetik majd, hogy meghallgatják őket a választásokon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Castaldo képviselő egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is köszöntet mondani Charles Tenoknak, az előadónak a végzett munkáért ebben a témában. Rendkívül nagy a tapasztalata, nagyon jól ismeri ezt az országot. Szerintem Montenegro példa a Nyugat-Balkánon és a jelenlőtt országok között, és az elmúlt évek során legközelebb is került az Európai Unióhoz és a csatlakozáshoz. Egyébként még nagy lépéseket kell tennie, ami a korrupciót, a közigazgatás működését illeti, de hát ez igaz e-, ebben a térségben nagyon sok országra hiszen még túlságosan kapcsolódnak a párt tevékenységekhez. Főleg a fiatalok munkanélkülise is aggasztó. Sajnálatos módon azonban azt nem tudom én is közölni, hogy a NATO-hoz csatlakozik, főleg most, hiszen a Dimitrovi országok között országokhoz nagy a különbség, főleg a belpolitikát illetően. Nagy kohézióra van inkább szükség a csatlakozáshoz. Erős, demokratikus, reformokra képes Montenegróra, hogy beléphessen az európai családba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr, másfél percben parancsoljon. Az önök bővítési politikája mindig szembeállítja nyugatot a kelettel. Minden egyes probléma felmerülése során egyszerűen nincs megoldás. Például, mi a helyzet a migrációval, a szervezett bűnözéssel Montenegróban, ott az ottani központokban. Az önök nyugati politikája, ez az állandó ö, a, olyan népekkel szemben, ami nem létezik, a, viszont van a NATO melletti és egyéb melletti Európával szemben, az egységséggel szemben. Nálunk van a törés, ott van a Dán népszavazás, vagy Ukrajnával kapcsolatos a holland népszavazás, a magyar népszavazás, a Brexit, holnap Franciaország. Aki be akar lépni, az a despotikus Törökország, a Koszovó, a Montenegró, a történelmi és demokratikus országok viszont kérdéseket fogalmaznak meg, sőt, el akarják hagyni az EU-t. Az önök Európája, amely bűn, bűnszövetkezett, amelyet Törökország irányít, az önök Európája egyszerűen romokban hever, mert Európa nevében eh, a lehető legborzasztó módon elárulták Európát. Köszönöm. Svica asszony következik, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Ami Montenegrót illeti, azt el lehet mondani, hogy az integráció sikján jó előrelépés történt, és mindenképpen támogatnunk kell a fejlődést az integráció terén Montenegróban. A kül- külpolitika, a védelmi politika terén, hiszen harmonizálják az Európai Unióéval. Azonban sok még a tennivaló. És bár Montenegro már 22 fejezetet megnyitott a tárgyalások során, annak ellenére, ami történt. Van egy-két módosító indítványom, amelyet elfogadtak, vannak olyanok, amelyeket nem. Azt viszont el szeretném mondani, hogy ami a jó szomszédsági kapcsolatokat illeti, előrelépés történt Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban. Azonban ez nem igaz Horvátországra, illetve a Prevlakai Pérszigetre. Vannak még megoldandó kérdések. Más területen is. Illetve a kártérítés terén, akik a montenegrói táborokban voltak. Aztán ott van a bokakotőszkai kérdés, ami sajátos terület. Azt gondolom, ezt is figyelembe kell venni, és identitásával foglalkozni kell. Szerettem volna kiemelni ezeket a sajátosságokat. Köszönöm. Pikula úr. Köszönöm. Nagyon jó, nagyon kiegyensúlyozott dokumentumot kaptunk Tenok úrtól. Kihangsúlyozza, hogy tavaly Montenegró sokat haladt előre. De nagyon magas a korrupció vannak olyan fejezetek, amelyeket sikerült megnyitni. A 22-es és a 23-as többek között. Szeretnék Montenegrónak gratulálna is, hogy csatlakozik a NATO-hoz. Horvátországból jöve remélem, hogy Montenegró jó szolgálatot tesz majd a NATO-nak. Nemrég még háború volt a Nyugat-Balkáron. Most pedig eh, szövetségesek leszünk Montenegróval. Nagyon fontos az, hogy a háborús károkat is kijavítsuk. A multietnikus karakterét is védeni kell az országnak. Legyen az egyik prioritás. Montenegrónak eh, olyan korszaka van, amikor alkalmaznia kell az európai normákat. Éppen ezért eh, nyílt párbeszédet folytatunk Montenegróval a reformok költségeiről. Ami ebben az országban probléma, az politikai téren található. Tomas így asszony következik, egy percről. Köszönöm szépen. Montenegró jelentős politikai válságon megy át és azt gondolom, hogy túlságosan is optimisták vagyunk, hogyha a reform melletti elkötelezettséget várjuk tőlük. E, de az nem igaz föltétlenül, hogy Montenegro nem dolgoznak keményen azon, e, pontosabban e, tehát nem biztos, nem mondhatjuk azt, hogy nem tesz meg eh, eleget a eh, szomszédaival való kapcsolat javítására, de azért vannak problémák, például a horvátországi határkérdések eh, és az ottani olajkitermelési ügyekben. 2011-ben Horvátország tiltakozó levelet küldött Montenegrónak, mert Montenegró bizonyos szénhidrogén kitermelési zónákat határozott meg, amelyeknek a horvátországi a szomszédos határai eltérnek a korábbi tengeri határoktól. Ez egy vitatott kérdés, tehát. Köszönöm, Kyucsuk úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, miniszterasszony, kollégák, Montenegró sikertörténet, hiszen nagyon jó a gazdasági stabilitás. Az ország haladást ért el. Ez pedig nagyon jó a régiónak. 22 fejezetet sikerült megnyitni, a 23-as és 24-est is, ami az igazságügyre és a belügyre vonatkozik. Montenegro a stabilitás példája. Éppen ezért a csodálatunkat is megérdemli nagyon fontos szerepet játszik a kül- és biztonságpolitika területén. Logikus, hogy Montenegro csatlakozon a NATO-hoz. Azonban a kormányzatnak még van felelőssége, hiszen a kormánynak sokkal erősebben fel kell lépnie a korrupció és a szervezett bűnözés ellen. Nagyon fontos a kisebbség jogainak védelme és a kisebbség bevonása az ország politikai életébe. Kárber képviselő, egy percre. Köszönöm szépen. Montenegró NATO tagja lesz, és a NATO pedig nagymértékben hozzájárult az európai kontinens biztonságához. Megmentette Nyugat-Európát a szovjet agressziótól és az atomháborútól. Tehát legyünk büszkék ezekre a sikerekre. A NATO hozott biztonságot Európának, és nem az Európai Unió de azonban kritikus hangot is meg kell ütnöm. Európa pillanatnyilag a glásznosz óta a legbizonytalanabb idejét éli meg. Putyin elnök is itt van, amely ismét konfliktusokat jelentett kelet és nyugat között. Montenegro éppen ezért katonailag is hozzájárulhat a NATO sikeréhez. A NATO katonai szövetség, és nem politikai, mint az Európai Unió. De, elnök asszony, a politika elnyomta a katonai józanságot. Köszönöm. Ferran úr, egy percre. Kedves kollégák! Minden tiszteletünk a, a montenegrói népnek, akik 1912-ben győztek az ottomán ö, birodalommal szemben, és ezért a kontinensért harcoltak. Azonban ami a döntésünket illeti, kétséges körülmények között ezt a népet egy másik néptől elválasztjuk a szerb néptől. Ami ezt a jelentést illeti, szokásos a megfogalmazás, de kétes tényeket tartalmaz. Ez a pseudo állam, amelynek függetlenségét el kell irány, ismerni, és minden preferenciális kapcsolatot megtiltani neki Oroszországgal, és ebben a gépezetben bevonni a NATO-ba. Ez rendkívül pervez helyzet, ezt elutasítjuk. Köszönöm. McAllister úr egy percben a következő hozzászóló. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani Tanoknak, a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, állásfoglalása reális képet fest Montenegro útjáról az Európai Unió felé. Ahogy már hallottuk, az EU vívmányokkal való egyeztetésre nagyjából sor került, 35 fejezetből 22-t már megnyitottak, és kettőt ideglenesen lezártak Különösen üdvözlöm a NATO döntését, hogy meghívta Montenegrót, hogy csatlakozzon a szövetséghez, és nagyon remélem, hogy sikeres tárgyalások követik ezt. Mivel Szerbiáról írok jelentést, szeretnék rámutatni arra, hogy tíz évvel azután, hogy Montenegró függetlenségét kikiáltotta, a két ország továbbra is két jó kapcsolatokat ápol. Az Európai Integrációs ö, Protokoll jegyzőkönyvet ö, 2015. júliusban írták alá, és nagyon sok jel mutat arra, hogy stabil a helyzet a, a régióban. Nagyon jó példa ez arra, hogy hogyan kell kezelni a regionális kérdéseket a Nyugat-Balkánon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bettini úr következik másfél percben. Köszönöm elnök asszony a szót. A montenegrói államfoglalás úgy tűnik számomra kiegyensúlyozott, és ez az utolsó lépés az Európai Unió felé eh, ennek a stratégiai országnak. Azonban van egy kényes kérdés, a NATO-hoz való csatlakozása Montenegrónál. Az SZSD egyértelmű állásfoglalást fogalmazott meg ebben a témában. Egyszerűen nem lehetséges a NATO való csatlakozás. Az EU gazdasági, szociális, kulturális szervezet, a NATO pedig katonai szövetség. Ami Európát illeti, ez így nem keverhető össze a NATO-val, két különböző dologról van szó, és így is kell, hogy maradjon. Ami Oroszországot illeti, ami a, a Dimitrov országokkal való ö, ö, megállapodásokat illeti, ez olyan, mint egy trójai faló. Van, akire szükségünk van, aki ö, a megértést támogatja, és úgy tűnik, hogy már több kezdeményezésre volt példa, de nem könnyű mindez. Oroszország elengedhetetlen szövetségesünk az isis való harcban, de csak taktikai diplomáciával tudunk eredményt elérni, nem szabad félreértéseket szülni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kukán úr, következik egy percben. Madame. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Tánok úrnak köszönhetően nagyon kiváló jelentésünk van. Örülök, hogy a prioritásokra fókuszál, olyanokra, mint például az igazságügy, a korrupcióellenes küzdelem, de olyan kritikai, kritikus ügyeket is megemlít, mint a sajtószabadsága az országban. Montenegrónak szüksége van, és meg is érdemli folyamatos támogatásunkat. Fontos eh, a, ennek az előre a haladásnak, fejlődésnek a létét elismerni azzal, hogy egyre több fejezetet lezárunk a tárgyalások során. Üdvözölnünk kell azt, hogy konstruktív módon lép fel a régióban, és hogy száz százalékban párhuzamba állítja saját külügyi politikáit az Európai Unióival. Nyilván itt is van az ellenzék és a kormány között belső küzdelem, azonban a politikusokat mindig figyelmeztetni kell, hogy ezeket a küzdelmeket a parlamentben vívják meg, és kerüljék el az utcai harcokat. Elnök, köszönöm szépen, Gentile asszony, egy percben. Predo non nascondendo le tante... Köszönöm a szót ami a stabilizációs megállapodást illeti Montenegróval, alapvetően fontos, hogy garantáljuk a szabad és demokratikus részvételt a következő választásokon. Így a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy szükség van teljes elismerésre, ami a jogokat illeti, illetve minden dolgozó védelmére. Mert ha ezt garantáljuk, akkor a szociális védelem is megvan, a munkavállalók számára. Ami engem illet, a kisebbségek, az etnikai, politikai csoportok, az LGBT csoportok védelme aggaszt. A nők részvétele a politikai, az intézményes életben, illetve a munkaerőpiacon is fontos területek. Köszönöm. Köszönöm. Plenkovics a következő hozzászóló képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Tenno kollégának ezért a kiváló jelentésért. Nyilvánvaló, hogy Montenegro áll a legjobb helyen a csatlakozási tárgyalásokban, hiszen 22 helyet sikerült megnyitni, és kettőt lezárni. Tehát most nagyon fontos időket él át az ország a 23-as és 24-es fejezet tekintetében, hiszen a korrupció elleni fellépés ide tartozik. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján úgy gondolom, hogy eh, az európai integrációnak eh, elsődleges szerepe az, hogy stabilizálja az országot. Szeretnék gratulálni Montenegrónak, hogy meghívták a NATO-ba. Ez is eh, további stabilizáló tényező lesz Montenegró számára. Reméljük, hogy a kisebbségek helyzete is javul, itt elsősorban a horvát kisebbségre gondolok. És reméljük, hogy a háborús bűnösök ellen is fellépnek majd. Köszönöm. Gill asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, biztos, miniszter asszony, biztos úr. Montenegro nagyon jó példája annak, hogy hogyan tud az Európai Unió pozitív reformokat előmozdítani harmadik országokban. Hiszen a stabilitást, prosperitást és az emberi jogokat viszi a szomszédságába, ebből pedig mindenki profitál. Egy egyetlen tagállam nem lenne képes erre. A Montenegróval történő együttműködés alapvető, gondoljunk a nyugat-balkáni helyzetére. Montenegró tranzitország például a fegyvercsempészek számára, amelyek célja Európa. Tehát nagyon fontos a fegyvercsempészet ellen fellépni. A bizottság a párizsi merényletek után fogadta el ezt az új jogszabályt. Tehát örülnénk, hogyha ezzel a fontos szomszédunkkal jobban előre mozdulna a tárgyalások helyzete. Tehát mindenképpen erősíteni kell a korrupció ellenes harcot, a bíróságok függetlenségét. Az idei választások ismét az új demokrácia lakmusztesztje lesz majd. És garantálni kell, hogy a média is függetlenül működhessen az országban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Leur, egy perc. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Tanak kollégának új kiváló jelentéséhez. Montenegrónak is, hogy sikeresen letárgyalt több fejezetet az elmúlt években, elmúlt évben. Úgy gondolom, hogy azzal, ha további fejezeteket nyitunk meg a tárgyalások folyamatában, egyértelműen Eh, hozzájárulna ez eh, a reformok lebonyolításához, eh, a működőképes jogállamiság létrehozásához. Nagyon fontos Montenegro számára, hogy a külső politikai polarizáció ne blokkolja az ország előrehaladását, a politikai stabilitást javítani kell annak érdekében, hogy az európai kitekintés egyre valószínűbb legyen. Um, Gratulálni szeretnék tanok úrnak ennek a jelentésnek a témájához, a tárgyához. A vitákat meghallgatva kristály tiszta, hogy Montenegro hol tart most a csatlakozásban, azonban úgy gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy további reformokra van szükség számos területen átlátható közigazgatásra van szükség, független eh, igazságügyre, komoly küzdelemre van szükség a korrupció és a szervezetbűnözés ellen. Ugyanakkor Montenegro sokat haladt előre, a 22 eh, megnyitott fejezetből kettőt előzetesen feltételesen már lezártak. Nyilvánvaló, hogy a bővítési folyamat eh, élén halad mondanai rossz siker, azt mutatja, hogy a csatlakozási folyamat még mindig eh, hiteles, és eh, eh, előrelátható reményeket hoz az Európai Unió még teljesíteni képes. Most pedig megkezdjük a spontán felszólalások időszakát. Pospisil úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló jelentésért. Én az igazságügyi részt tanulmányoztam, illetve a korrupció elleni harcról szóló részt. Nagyon ambíciózus feladatokat fogalmaz meg a jelentés. Ezen kívül kihangsúlyozza a bíróságok és a bírák függetlenségének a fontosságát nagyon fontos lenne ez a gyakorlatban is. Tehát nem elég, hogyha ez papíron van, ennek gyakorlattá kell válnia. És most szeretném megkérni a bizottságot, hogy segítse Montenegrónak. A cseh köztársaságban üdvözöljük azt, hogyha a tagállamokból eljönnek hozzánk a bírák, a tagállamokból, és bemutatják, hogy hogyan működik náluk az igazságszolgáltatás. Tehát Montenegrónak segítsünk, ne csak szavakkal, hanem tényleg próbáljunk oda menni, és ott a helyszínen segíteni nekik. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek a bizottsággal, hiszen itt többről van szó, mint csatlakozásról. Nagyon fontos, hogy megfelelő partnerségi viszonyba kerüljünk. Örülök annak, hogy a vita során kihangsúlyoztuk a jó üzleti környezet fontosságát, hiszen ez nagyon fontos a befektetők számára, ami pedig munkahelyeket jelent. A 23-24-es fejezet nagyon fontos, azonban itt nem volt annyi előre mozdulás. Nagyon fontos az, hogy Montenegro a közpénzek helyzetét átláthatóvá tegye. Nagyon fontos az, hogy Montenegro segítséget kapjon, hogy leküzdje a kihívásokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos a szomszéd országokkal való viszony rendezése, a határok kérdése. Köszönöm. Köszönöm, Szanyi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! A jelentés alapján örömmel állapíthatjuk meg, montenegró minden politikai megosztottsága demokratizálódásának még élő ellentmondásai ellenére a nyugat balkáni csatlakozási folyamatban élenjáró a felzárkózásban rendre jó eredményeket felmutató partnerünk. Felhívom a bizottság figyelmét ez önmagában olyan érték amelyet az eu nak egy aktvabb és rugalmasabb csatlakozási tárgyalási stratégia révén ki kellene használni az ország és az egész térség európai értékekre való motiválására és stabilizálására ezzel persze mindenekelőtt saját bővtési politikánk hitelének visszanyerésére majd újradinamizálására lépjünk végre túl a bővtési politika másodrangúként kezelésén hiszen az unió jelenlegi helyzetében minden pozitv integrációs impulzusra szükségünk van. köszönöm szépen! elnök asszony montenegró kiváló példa a sikeres csatlakozási tárgyalásokra. Az országot gyorsan demokratizálni kell, vannak változások, ennek tagjai vagy, ennek tanúi vagyunk. Nagyon jó példa Montenegró a szomszédai tekintetében is. Mit elsősorban Albániára gondolok. Hiszen tárgyalnak Albániával. Nagyon fontos az, hogy Borcia-Hesznakovjában, Macedóniában eh, és Albániában is megfelelő körülmények legyenek. Én Montenegró barátja vagyok, és eh, nagyon gyakran vagyok ott. Szeretnék felszólítani mindenkit, hogy nyílt eszmecserét folytasson. A parlamenti pártokkal és az ellenzéki pártokkal is. Hiszen a nem parlamenti ellenzéknek is joga van a tisztességes választásokhoz. Hiszen Montenegro csak így juthat előbbre. Polcsak úr. Köszönöm. Az előbbi esetben, a Firom esetében más volt a helyzet. Ebben az esetben, Montenegro esetében el kell ismernünk, azt a haladást, amelyet elért az ország. Hiszen Montenegro a Európai Unióba vezető út éllovasa. Paszpisil úr a igazságügyi és belügyi témákról, fejezetekről beszélt. Én szeretném elmondani, hogy mennyire lényeges az, hogy politika mentesedjen a közigazgatás. Tehát a közszolgálat ne legyen politikailag átitatva. Ezen a téren Montenegrónak még van mit javítania. Ezen kívül a politikai problémák ellenére reméljük, hogy Montenegró nem sokára csatlakozhat. Köszönöm, Soltész úr želel bi poudariti da. köszönöm a szót tisztelt elnök asszony szeretném kiemelni hogy montenegró olyan állam amely tényleg jó példája az erőfeszítésnek, előrelépésnek az összes balkáni állam számára. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan lelkesedéssel kell folytatnunk a továbbiakban a folyamatot, és rá kell mutatnunk a korrupciós problémákra, illetve az azzal való jobb küzdelemre, illetve az igazságszolgáltatás és a belügyterén való helyzet javítására, illetve a demokratizálódási folyamat megerősítésére. Fantasztikus ez az ország, nagyon jól ismerem, gyönyörű a természet, és képviselőként szeretnék minden politikust, hatóságot felszólítani arra, hogy ne feledkezzenek el a természeti kincsekről, őrizzék meg őket a környezet, tehát romboló hatásoktól. Köszönöm szépen, ezzel véget ér a spontán felszólalások lehetősége. Biztos úr, parancsoljon önni a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszter asszony, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy ismételten elmondjam, hogy milyen nagyra értékelem az európai parlamenti képviselők és főleg Tenok úr munkáját Montenegro témájában, hiszen egyre közelebb kerül ez az ország az Európai Unióhoz. Állásfoglalásában kiemeli az alapvető kérdéseket, elismerjük az eredményeket, de egyértelműen megfogalmazunk a jövőre vonatkozó kihívásokat. Az Európai Unió számára ez egy fontos politikai terület, és segíteni kívánja Montenegrót abban, hogy elérje az EU integrációt, hiszen ezt teszi intenzív módon. Fontos dolog ez az ország számára. Montenegro tíz éves függetlenségi fordulóját ünnepli majd. Nagyon sokat ért el ez alatt az idő alatt, elkezdte csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, megkapta a meghívót a NATO csatlakozáshoz. Ezek lehetnek az eredmények többek között. Bár sokszor elhangzott, mert sokan emlegették, még fontos kihívások állnak előtte. Rövid távon ez a, az új választási jogszabályok teljes végrehajtását jelenti, amely 2016-ban biztosítja a megfelelő választásokat. Aztán jogállamiság, gazdasági fejlődés, minden terület megfosztása a politikai befolyástól. Ahogy bevezetőmben is említettem, 2016-ban kézzelfogható eredményeket várunk, főleg ami a jogállamiságot illeti. Köszönjük a tisztelt háznak, hogy segítenek Montenegrónak céljai elérésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig miniszterasszony, Henis Blanchard asszony kap szót a tanács nevében. Köszönöm szépen. Önök közül sokan észrevették, az EU és Montenegro nagyon pozitív lendületet tartott fenn kapcsolataiban. Önök közül sokan említették, hogy Montenegrónak még jó néhány feladata van a jogállamiság tekintetében. Az Európai Unió alapvető értékei, az alapvető jogok tiszteletben tartása tesz bennünket különlegessé az egész világon. Ezért fontos, hogy Montenegro jogállamisági rendszere konkrét eredményeket hozzon, és egy masszív eredményeket tudjon felmutatni a szervezet bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben. Nagyon sokan említették azt a NATO kérdést is, Montenegro kapcsolatát a NATO-val. Én úgy gondolom, hogy Montenegro partnerországunk, amely hozzájárul a barátságos és békés nemzetközi kapcsolatok kialakításához regionális együttműködésben való szerepe Montenegrónak ugyancsak ö, ö, hangsúlyt kapott, és hozzájárulhat a régió stabilitásához is. Ez nem jelenti azt, ahogy említettem, hogy további erőfeszítésekre ne lenne szükség a jogállamiság kérdésében. Ezekre bizony szükség van. Elnök asszony, végül amikor azt arra beszélünk, hogy a csatlakozási folyamatot tovább kell vinni, akkor biztosítani fogom önök, biztosítom önöket arról, hogy különösen nagy figyelmet fogunk szentelni a jogállamiság kérdésének és minden egyéb fontos önök által is említett kérdésnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. A vitát ezzel